wieder aufgenommen. Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve elérhetővé vált, van -e ellenvetésük azzal kapcsolatban? Úgy látom nincsen. Akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük.